Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! A Gyanaku jelentésre térünk át. Az EU katonai struktúrái, jelenlegi helyzet és kilátások. Lambsdorff úr, elnök úr, mielőtt elkezdjük a szavazást, szeretnék az elnökségnek de azért elmondhatom a bevezetőmet, nem? Ennek semmi köze a szavazáshoz. Egészen röviden visszatérek az iraki vitánkra tegnap. Azt javasolnám, hogy az ilyen vitákat úgy folytatjuk le, hogy ne lehessen elrabolni a vitát olyan kollégáktól, akik nem itt tagok, hanem csak póttagok. Ide jönnek mindenféle szervezet nevében, és akkor Persze, tegnap igazából itt egy káromkodó rundóra került sor, és ezt méltatlannak tartom a szakbizottságunk számára. Tehát jó lenne, hogyha legalább a büró vagy valaki egy kicsit kreatívabb lehetne, hogy hogyan lehet az ilyen szitkozódást elkerülni, aminek tegnap tanúi voltunk. Néhány kolléga azért eléggé felháborodott azon, amit tegnap történt, és az én részben megértem ezt a felháborodást. Köszönöm szépen, Lámszorf úr. Na, akkor majd a büróban megbeszéljük. De nem tudom megígérni, hogy sikerül megváltoztatnunk. Hiszen azt hiszem, hogy kettő vagy három felszólaló nem tagja a bizottságunknak. Tegnap megszámoltam, mert nekem is volt egy ilyen gondolatom, hogy eh, elrabolják tőlünk ezt az ülést. De tényleg ez volt az érzésem, megszámoltuk a felszólókat, és kettő-három külsős volt. A második megjegyzés, hogy kiszólal fel, ez a koordinátorok és a frakciók feladata. És elnökként én nem akarok ebbe beleavatkozni. Nem lehet az a feladatom, hogy én itt valakit leincsek, hogy ne szólaljon fel. Másoknak is jelentkezni kell, és ha mások jelentkeznek, akkor politikai joguk, hogy megszerveződjenek, és akkor jelentkeznek. Tehát ne nem akadályozhatom meg a parlamentben, hogyha a többiek alszanak és nem jelentkeznek, hogy mások szólaljanak fel. Ez brutális, de így van. Ezt a büróban majd megbeszéljük, kinek milyen elképzelése van. Személyesen nekem el kell, hogy mondjam, hogy nagyon csodálkozom. Hiszen Például a Sussexi példát említettem. És ha mindenki a saját régiójára koncentrálna, mondjuk egy 30 négyzetkilométeres területre, és az emberek tehát olyan emberek igazgatják ezt, akik illegálisan ott tartózkodó külföldiek. Tehát gondolkozunk el azon, hogy ennek milyen következményei vannak. Most függetlenül attól, hogy mi történik a táborokban. Egy, egy mobiltelefonjuk sem lehet nem lehetséges az internetet használni. Tehát igazából én dél-amerikai viszonyokra emlékeztet, Csillére, az Egyesült Államokra, nem teljesen összehasonlítható, de agymosás történik. Éppen ezért azt mondtam, hogy megvizsgáljuk, hogy stimmelnek-e ezek a kijelentések. És hogyha stimmelnek, akkor az egy óriási botrány és támadás volt, igen, de minden iraki nagyobb veszélyben van, mint a táborok lakói. Tehát minden irakit nagyobb veszély fenyeget, mint a táborok lakóit. És ez aránytalan. Amikor megtámadták az Asrafi tábort, nem szeretem a mujahedineket, de akkor humanitárius okokból kijelentettük, hogy meg kell védeni a tábor, de politikailag nem tudok velük mit kezdeni. És szerintem azért kell egy választóvonalat húznunk. Úgy gondolom, hogy Kóbler úr két éve nagyon kemény munkát végez, hogy ezt így fejezzem ki. És szeretném, hogyha ezt a mondatot így felveszik a jegyzőkönyvbe. Tehát itt nagyon sok szemforgatás is volt a tegnapi vitán, aránytalanságok. Úgy gondolom, hogy ezt még egyszer ki kell jelenteni. Éppen ezért támogatni fogom Kóbler urat, hogyha a szakbizottságunk is egyetért vele. De a véleményem az volt, hogy a szakbizottságunk többségének ez volt a véleménye, és én Kóbler urat továbbra is támogatom, és ezt ki is fogom nyilvánosan jelenteni. Köszönöm szépen! Anna? Ter, teljes mértékben támogatom. Igen, a kibővített elnökségben is szeretnénk ezt megtárgyalni, de tegnap feltettem egy kérdést. Az Európai Unió 12 millió eurót fizet az adófizetők zsebeiből. Akkor talán megkérdezhetjük a szolgálatot, vagy Lady Estont, hogy jöjjön ide és beszéljen velünk, hogyha egyszer már kifizetjük. És hogy segítsen áthelyezni embereket, akiket ott nem akarnak. És ezek az emberek, már mondta megfélemlítés, agymosás tárgyát képzik, nincs szabadságuk. Ezt jelentették tegnap, köszönöm. Egyébként a támadások nem csak Kóbler úr ellen voltak, a támadások Jana Ivaskova ellen is voltak, az európai delegáció vezetője ellen. Tagja vagyok ennek az EU-s delegációnak, és és teljes mértékben megdöbbentem, hogy Kobler úr felesége és Jana Ivaskova személyes támadások céltáblájává vált. A saját frakcióm nevében szólok most, és uh, tiltakozunk. Szerintem tönkre teszi az Irakra gyakorolt befolyásunkat, és képességünket, hogy az iraki kollégáinkkal együttműködjünk. Korábban gyakran jöttek hozzánk, ma már nem, mert igazából ott vannak a mujahedinek, és most nem akarunk újabb vitát nyitni. Jó, én is szeretnék én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Én a menekültekről szólnék, és áthelyezésükről. Emlékeznünk kellene, hogy néhányan közülük temetőkbe kerültek áthelyezésre a támadások következtében, az Ashrafra mért csapások következtében nem csak az irakiak, hanem az iráni forradalmi gárdák is támadtak a saját területükről. Az iraki kormányzat támogatásával. Most a menekültekről mudzsahedinekként beszélünk. És olyan embereket öltek meg, akik Irakban születtek, akik nem korábbi mujahedinek. Tehát uh, itt egy kis korrekcióra van szükség a vita során. Ami pedig Kobler úrat illeti, két dolgot kérdeztem tőle tegnap. Az egyik nagyobb jelentőségű volt, és gyakorlatias, hogy az állításokat vizsgálják ki. A másik kérdésem pedig Irán eh, befolyása volt. És hogy, hogy milyen az együttműködés Teheránnal, és nem válaszolt ezekre a kérdésekre. Éppen ezért nem fogok eh, igennel szavazni. Luna csak azt mondja, abszolút utolsó felszólás. Köszönöm, köszönöm. Csak tisztázni szerettem volna a saját frakcióm nevében. Teljes mértékben támogatom azt, amit Brock elnök mondott. Én is javaslom, hogy ma délután a kibővített elnökségen is megtárgyaljuk ezt, és javaslom, hogy írjunk egy levelet Kóbler úrnak. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Ha belegondolok, hogy Ezeket az embereket korábban a kommunisták támogatták, akkor nagyon csodálkozom, hogy hogyan változik a támogatók köre. Micsoda mutáció van ebben a házban? Hát egy picit összezavar. Most akkor áttérünk tényleg a Janaku jelentésre. Ez nem zavar össze ez a jelentés. Marietta? Nem tudom, hozzá fűzöl még valamit? Elnök úr, tegnap már szóltam erről, és tegnap elküldtem a szavazási listát, úgy, ahogy én javasolnám a szavazást, és minden lényeges ismeret rajta van, a kollégák tudják, hogy milyen szóbeli módosítókat javasoltam. Köszönöm szépen. Akkor most az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszum mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es módosító mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 39 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 50, 45-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 46-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 47-es mellett, ellene, tartózkodás. 47-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? 47-es. Na, nincs benne a kártya. Ah, Megnyitom a szavazást. Jó, még nem zártam le. Na most zárom a szavazást. 24-18 ellenében elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as módosító mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva 61-es mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva 62-es mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva 63-as mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva. 64-es mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellett ellene tartózkodás elfogad. 71-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, a kettes szóbeli mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 88-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérünk a 95-ös módosítóra, szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellett ellene tartózkodás elfogadt, 97-98 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 102-es mellett ellene tar- elutasítva, 104-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor elektronikusan az egészről szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 33-15 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk Gyanakó asszonynak. Most akkor áttérünk. Igen? Igen, parancsoljon. Elnök úr, annyit szeretnék mondani, hogy ebben a dologban a frakciónkban van egy kisebbségi álláspont, kisebbségi vélemény, és a következő dologban is kisebbségben vagyunk. Köszönöm szépen, megengedjük. Anna, még egy megjegyzés, átadom a szót Komes asszony. Köszönöm. Egészen röviden szeretném megköszönni minden kollégának, akik együttműködtek és jelentősen hozzájárultak a kompromisszumos módosítók sikeréhez. Alexandra Pereira asszisztensemet szeretném kiemelni, aki nagyon keményen dolgozott velem. Köszönöm. Akkor most áttérünk a hatos kompromisszumos módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es, me- nem, nem, okafogyott, 51-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 53 os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett, igen, 55-ös, elutasítva. 54-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...63-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük, az az érzésem. Tehát zárom a szavazást, 19 mellette, 24 ellene. Tehát akkor ez volt a 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítás. Szóbeli módosítás 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette, ellene Azt gondolom elfogadva, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 23 ellene elutasítva. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 94-es módosító a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as módosító mellette ellenetartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellenetartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellenetartózkodás elutasítva, 111 mellette ellenetartózkodás elfogadva, A 111-esről elektronikusan szavazunk. So, Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, 27 mellette, 17 ellene elfogadva. 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette, ellene ellenőrizzük. A 113-as volt ez, ugye? Lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. Schwarz-Grün konnte sich noch nicht durchsetzen. A fekete-zöldek úgymond nem tudták eldönteni, mit akarnak. 113 kompromissz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 119-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 21 ellene. Elfogadva. Kompromiss 14 dafür. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, folytatjuk a 7-es szóbeli módosítóval. Ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ja, 132 es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 133-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 137-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette, ellene tartózkodás, elektronikusan szavazunk. 41 a 141-esről. Abstimmung Lezárom a szavazást. Donnerwetter, zukunftsträchtig. Angenommen. Elfogadva. 142 dafür. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 146 mellette, ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk. Nein, das ist Gemüse. Man weiß nicht, was okay. Geschlossen? Ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 10 ellene. Mindenkit arra bátorítanék, hogy emelje fel a karját a szavazás érdekében. Aki nem tudja felemelni a kávét, a karját, annak juttassunk kávét. 149. Um, 149 dafür. 149 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 17-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 157-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 dafür. 159 mellette ellene elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás. Még egyszer a 14-es mellett ki van, ellene tartózkodás Anna mellette is van, ellene is, meg tartózkodik is? Ön mindenre készszertartással jelezte, hogy szavaz, tehát mellette, ellene és tartózkodásra is. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító mellette ellenetartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 a fogyottá válik, 30-as mellett ki van ellenetartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, szóbelül módosítás 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as és a 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, az 5-ös és a 8-ast együtt, 5-től 8-ig mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 Anna, das war der andere war Marietta. Anna. Kongenial. Wir kommen jetzt zum Bericht äh, Graf Lambsdorff. A Lambsdorff jelentése következő. Alexander, szeretnél ehhez kapcsolódóan még valamit mondani? Köszönöm szépen a kitűnő együttműködést a jelentéstevőkkel, illetve az elnék jelentéstevőkkel. Egyes mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös két részben, első rész mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene, ez nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 13 mellette, 31 ellene, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 35-ös mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette Volt egy szóbeli módosító a 45-öshöz, és azt gondolom, hogy alkalmasint ezt a témát el kell mélyítenünk. Tehát a 44-es a szóbeli módosítóval együtt van érvényben. Én most az idő rövidsége miatt nem fogom mind felolvasni, tehát ami szerepel a szavazói listán, az vonatkozik az adott szavazott egységre. Ki van az egyes mellett? ellene tartózkodás 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás, ez nem világos, a 46-os mellett ki van még egyszer, ellene tartózkodás elfogadva. Elfogadva. Marietta, hidd nekem. I'm angry with that like you, but doesn't help me. Nem tetszik nekem sem, de ez nem viszi előbbre dolgokat. Lezárom a szavazást. Mondtam, 20-19 ellenében, tehát elfogadva. David 12, David 12, dafür? der Gegenhaltung an. 12-es elfogadva, 47-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellenetartózkodás elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan szavazunk a 49-esről. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 18 ellen, elfogadva 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, az 58-as a következő, mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második része 74-esnek mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetvenhat mellette ellenen tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 79 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette, két részben, első rész, 81-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Wer ist dafür? Ki van mellette? Das ist Um Afa. Mal einmal aufpassen. Mindenki jól figyeljen mellettem. Második rész mellett ki van? Ki van mellettem? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Das ist noch mit Ja gestimmt. Ah. You have voted yes, ne? No. Ja. Ja. Okay. 85 dafür, dagegen. Ellene mellette elfogadva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, nem világos, a 88-as mellett még egyszer ki van, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, a liberálisok döntenek, úgy tűnik ebben az esetben. Lezárom a szavazást. Da müssen noch ein paar kommunistische Stimmen zum Gunsten der EVP gekommen sein. Néhány kommunista szavazatra szüksége van a néppártnak, úgy tűnik.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 sieht man die Macht des einzelnen Abgeordneten. Jetzt <laughs> kiderül az egyes képviselők hatalma. 89 dafür. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy itt ingadozás van. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ja. 91 dafür. 91 mellette. Ellennel tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette. Ellennel tartózkodik, elutasítva. 93 okafogyottával, 8-as kompromisszum mellette. Ellennel tartózkodik, elfogadtuk. Így rátérünk a 96-os módosítóra mellette ellene tartózkodik elutasítva a 97 mellette, ellene tartózkodik elutasítva a 98-as mellette, ellene tartózkodik. Nem igazán világos. Még egyszer szavazzunk a 98-asról elektronikusan. A szavazást lezárom. 22-22 arányban elutasítva. an weiteren Schlafstunden beteiligen uns. Paleckis úr úgy tűnik, hogy tovább alszik. 99. 99-es. Ki támogatja a 99-est? Ki ellenzi? tartózkodik, elfogadtuk. 100 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, az LPP e egyedül van. Itt más nem is láttam. 9-es deve. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 10 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette, ellene tartózkodik el utasítva, deve 1 mellette, ellene tartózkodik el utasítva, deve 2 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, deve 3 mellette, ellene tartózkodik el utasítva, deve 4 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szavaztak a szocialisták? Annán kívül nemmel tehát akkor ezt elutasítottuk. A többiek nem vettek részt bele. 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Debe 5 mellette ellene tartózkodik, elutasítva a Debe 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Debe 8 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodnék elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodik elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodik elfogadtuk. A 15-öst elnőrizzük. The Paleckis against? Paleckis úron ellene van. A szavazást lezártam. 24. 16 arányban elfogadtuk. Az EPP és a GUA koalíciója nem volt igazán erős. 16 mellette, ellene tartózkodik elutasítván. 17 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 1 és 7 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 2 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 3 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most rátérünk az elektronikus végszavazásra, a szavazást megnyitom. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. 38 igen szavazattal, 6 nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálok uh, Lambsdorff kollégának. Um, was hast du für hier? Den Punkt. Bellas. Ah. Meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, most uh, Rátérünk a belarusziai témára, jelentésre, illetve a tanács és a külügyi szolgálat ajánlásaira, de szeretném elmondani, hogy 10.30-kor kezdjük a, az eszmecserét a bangladesi delegációval, és szeretném a frakció munkatársainak a figyelmét is felhívni arra, hogy jó lenne, hogyha azért valaki lenne itt ilyen alkalmakkor, hogyha meghívunk ide vendégeket, és az üres terem előtt beszélnek, az nem igazán vidám dolog. Kérem, hogy a szocialista tanácsadók is figyeljenek a, eh, az elnökre. Ha ha ha. Nos, Paleckis úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Nos, kedves kollégák, az elmúlt 19 évben az Európai Parlament 37 dokumentumot fogadott el Belarusziával kapcsolatban, és 71 dokumentum foglalkozott ugyancsak ezzel az országgal, más országokkal együtt. Ugyanakkor az első alkalommal fogunk most úgy beszélni Belarusziával, illetve, illetve az EU kapcsolatairól, úgy, hogy nem negatív hírekre reagálunk, hanem elemezzük a helyzetet, és konkrét politikai fellépéseket javasolunk. Május közepén négy napot töltöttem Minskben, ahol négy eh, találkozom volt kormány képviselőkkel, és találkoztam a civil társadalom az ellenzék képviselőivel, szakértőkkel, illetve nyugati nagykövetekkel. Vilniusba olyan érzéssel tértem vissza, hogy eh, bizonyos feltételek megléte mellett lehetőség nyílhatna arra, hogy megkezdhessük a politikai párbeszédet Minszkel, és ez előnyére válhatna az EU, illetve a belorusz eh, állampolgároknak is, akár csak a szabad médiának, a civil társadalomnak és az ellenzéknek is. Ezt néhány brüsszeli diplomata is megerősítette. Természetesen meg kell teremteni azt a, ismételten azt a hátteret, ami megszakadt két és fél évvel ezelőtt, és további lépésekre csak akkor kerülhet sor, hogyha a politikai fogva tartottakat azonnal szabadon engedik. Az ellenzéki pártok is azt követelik Belorussziában, hogy újra kezdődjön a párbeszéd, akkor, hogyha ez a feltétel teljesül. Jelenleg Minsk bizonyos jeleket küld Brüsszel irányába, hogy annak ellenére, hogy az Eurázsiai Unió projektje mellett elkötelezett, de mégis arra is gondolnak, hogy egyfajta manőver politikát fognak majd folytatni kelet és nyugat között. Az sem titok, hogy bizonyos európai politikusok úgy gondolják, hogy az EU számára végképp elveszett Belorusszia, és ezért egyre inkább más EU szomszédokra kell koncentrálni. Én ellenzem ezt a, az álláspontot, mert ezzel nem csak a hatóságoknak mutatnánk fordítanánk hátat, hanem eh, az állampolgároknak is, akik ott élnek, és akiknek eh, szoros kapcsolataik, akik szoros kapcsolatot szeretnék az EU-val. 2010 óta a legtöbb eh, Schengeni vízá, vízumot ebben az országban állították ki, és ez megerősíti azt, hogy az ott élő emberek mindenképpen EU-orientáltak. Ugyanakkor van egyfajta pénzügyi vízumháború az ország részéről. 60 euróba kerül egy vízum, és ez eléggé magas. A határátkelőkön nagyon hosszú sor áll, több kilométeres sorok állnak. Úgy gondolom, hogy minden eh, művi akadályt el kell hárítani, és minden lehetőséget meg kell nyitni az emberek közötti kapcsolatok kiépítéséhez. Szeretném önökkel megosztani néhány tapasztalatomat a hidegháború, amit a hidegháború során szereztem. Ha megpróbáljuk a keleti blokk hogyha megpróbálták volna akkoriban is izolálni, elszigetelni a keleti blokk országait, akkor valószínűleg soha nem lett volna reformtevékenység például Gorbacsov részéről. Ezek a reform törekvések csak azért lehettek akkoriban sikeresek, mert állandó kapcsolat volt a vasfüggöny két oldala között. Alexander Lukasenkót 30%-a támogatja a belarusz népességnek, a belaruszok 15%-a támogatja az ellenzéki erőket. Túlságosan nagy a gyanakvás közöttük, de ezért vannak olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy mégiscsak lesz egyfajta egységesség a legfőbb politikai törekvéseikben. Nagyon nehéz a az EP Belarus delegációjában dolgozni, mert nincs igazi információs csatornánk az ott élő emberekkel, és ezért a helyzetet csak a média jelentések alapján tudjuk megítélni. Az parlamenti képviselők sem tudnak vízumot kapni és belépni az országba. Jó magam is megértem ezt a helyzetet. Ugyanakkor remélem, hogy a tervezett Minszki látogatása sor kerülhet júliusban. Ez lesz a második EP delegáció az elmúlt tíz évben, és úgy gondolom, hogy ez a látogatás és a párbeszéd növelheti majd a kapcsolatokat. Szeretnék egy kritikát is megfogyamazni majd az ajánlásomban, és remélem, hogy a szöveget majd támogatják a kollégáim, és ennek során majd hangsúlyozni lehet az európai eh, politikákat, illetve a többet többért elv alkalmazását. Az tervezett ajánlásomban megemlítem azt, hogy az emberi jogok helyzetének javulása 2012-ben eh, látható volt. Ez különböző tanulmányokon alapul, egyre kevesebb a politikai alapú letartóztatás. Az ajánlások ban ez rövid formában van megfogalmazva. A kollégák bizonyára majd ezt még módosítják, lehet, hogy tévedek, de kilenc év alatt, amíg a Belarus delegációban dolgoztam, számos párbeszédet folytattam az ott élőkkel, és a következőt tudom elmondani. Az országban a helyzet csak akkor fog megváltoztatni, hogyha maga a társadalom is megváltozik, de csak akkor lehet, hogyha több lesz a kapcsolat az EU és a belarusziak között. Először is gondolok itt az ott élőkre és az ő jólétükre, és nem hiszem, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a belarusz kormány elszigetel, elszigetelődési politikáját. Úgy vélem, hogy a kritikai hozzáállás pozitív eredményekkel járhat. A modernizációs program ígéretes lehet, és erősítheti a civil társadalmat, és az emberek készen állnak a reformok előtt. Hálás vagyok a parlamenti képviselő kollégáimnak, akik segítették az első tervezetem létrehozását, de a külügyi szolgálatnak is hálás vagyok, és különböző szakbizottságoknak, főigazgatóságoknak, és a számos belarusz lakosnak, szakértőnek a különböző országokból. Várom a nyitott és szenvedélyes vitát, melynek során számos belarusz uh, ki fogunk térni. Elnök, köszönöm szépen, Liszek úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Protasjevics úr nevében szeretnék beszélni. Ő jelenleg Kijevben tartózkodik, ezért nem tud itt lenni. Először is, ahogy mondtam, Pötesjevics úr nevében szeretnék köszönetet mondani Paláckis úrnak a jelentésért, de azért is, hogy az első pillanattól kezdve bevonta Protasevics urat munkájába. A jelentésben vannak olyan témák, amelyekről beszélni lehet, de természetesen vannak olyan témák is, amelyek egyértelműek, amelyeket egyértelműen és keményen kell megfogalmaznunk. Általánosságban nem ellenezzük a jövőbeli párbeszédet Belarus szíjával, illetve az ott lévő hatóságokkal, viszont bizonyos feltételeket már előtte teljesíteni kell. Tehát emberi szervezeteket kell figyelembe venni, akik általában negatív helyzetben vannak. És nem sok előrelépés történt még ez idáig sem politikai területen, sem pedig ami azt a lehetőséget illeti, hogy a civil szervezetek, a civil társadalomban legyen egyfajta önszerveződés. És azok a lengyelek, akik ebben az országban élnek, kisebbséget alkotnak, és az ő kérdésüket sem sikerült még megoldani, és azok a szervezetek, azok a lengyel szervezetek, amelyek Belarusiában tevékenykednek, azok különböző módon üldöztetve vannak, és akadályoztatva vannak. Felmerül még egy másik kérdés is, a szabad választások kérdése, amit még nem igazán sikerült megtartani, és úgy tűnik, hogy ez nem is várható a jövőben. Természetesen a fehér orosz parlamentnek, tehát szabad választásokat kell tartania, az ellenzéknek is képviseltetnie kell magát, nemzetközi megfigyelőkre van szükség a választások során, hogy az eredmények bizt, ö, helyességét biztosítani lehessen. Tehát mindent a jognak megfelelően kellene elvégezni. Elviekben a parlamentai nem is lehet igazi párbeszédet folytatni, mert nem hiteles partnerünk. Az Európai Parlamentben persze már többször beszéltünk erről a, ezekről a kérdésekről, és ahogy elmondtam, ezek a kérdések még mindig nem kerültek megoldásra, félre Rosszországban továbbra is gondok vannak az ellenzék, a civil társadalom, a civil szervezetek működésével, még mindig vannak politikai fogvatartottak ebben az országban, és ezért kell ezt is még jobb többet hangsúlyoznunk, és Potasjevic úr együtt fog dolgozni a készítővel Palackis úrral, de szeretnénk, hogyha az elviekben támogatott párbeszédnek megfelelő feltételeken kell alapulnia. Köszönöm szépen. Liszek úr nagyon jól képviseli Protasjevics urat. Neitz Öjtenbrók asszony szeretné az árnyék előadók nevében átvenni a szót. Nem, szerintem semmi mondandóm nincs. Plusz. Akkor a zöldek nevében Schulz úr. Mindenek előtt szeretnék Paleckis úrnak megköszönni ezt a nagyon eh, átfogó és szorgalmas munkáról tanúskodó jelentést, és köszönöm az együttműködési hajlamot is, hiszen szerintem van itt egy-két lényeges pont, amit tisztáznunk kell. Tehát például teljesen máshogy látjuk a emberi jogok helyzetét, Nekünk nem az a véleményünk, hogy itt valami változott volna. Egyetértünk a Helsinki Bizottsággal és a Karta 97-tel. Ugyanígy látják az országot. Annyit lehet maximum elmondani, hogy nem rosszabbodott a helyzet hiszen még mindig vannak letartóztatások, vannak politikai foglyok, vannak kínzások, emberi jogi aktivistákat, újságírókat üldöznek. Itt van az Alez Bieliecki eset, az ENSZ munkacsoportja is megállapította, hogy nagy orosz körülmények között tartják fogva. És a Belarus szal foglalkozó ENSZ megbízottat nem engedték be az országba, és így nagyon fontos a politikai foglyok szabadon bocsátása. A modernizáció esetén, hát itt ne hazudjunk magunknak, nekem ez már Oroszország esetében is nagyon gyanús volt, tehát ez a modernizációs partnerség nem azt jelenti, hogy az EU-nak kellene modernizálnia magát, a szükségletek inkább a másik oldalon vannak, azonban ott hiányzik a készség. Hát modernizálhatunk, hogyha a másik oldal nem hajlandó modernizálni, akkor mit csináljunk? szankciók. Nagyon, nagyon kényes kérdés, hogy idő előtt megszüntessük a szankciókat. El kellene gondolkozni azért, hogy miért nem működtek a szankciók. Túlságosan sok kiskapu volt, amelyeket azért kihasználtak. Itt sokkal inkább a szankciók hatékonyságát kell megvizsgálni. Az interparlamentáris együttműködés esetében nem tudom, hogy mit akar a jelentés. Decemberben kijelentettük, hogy nem ismerjük el a Minszki parlamentet, nem dolgozik az Euronestben, az egyetlen parlamenti képviselet, amely nem képviselteti magát az Euronestnél, és az előttem jelentkező már mondta, hogy a tisztességes választások ennek az előfeltétele, és Belorussziában ilyen még nem volt. Tehát konstruktívnak kell lennünk mindenképpen, de szerintem világosan, kritikus hangon rá kell mutatni a deficitekre is. Köszönöm szépen, Schulz úr! Tenok úr az ECR nevében. Köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen hallott, hallgattam Paleckis urat, és tisztelem őszinteségét. És hogy megpróbál új elképzeléseket megvalósítani. Több mint egy évtizede figyelem Belaruszt, és igazából ez volt Európa utolsó börtöne. De sajnos nem sok minden változott. Sok mindennel próbálkoztunk, de sikertelenül. Megpróbáltunk kezet nyújtani, megpróbáltunk uh, hátat fordítani. Semmi sem változott. Lukasenkóval egy paranoiás őrült diktátor. És ez egy uh, igazi dilemma. Mindkét részen erős érvek hangtottak el, beszéljünk, ne beszéljünk. Milenkievics, Milenkievics úrról is beszéltem, aki inkább a Paleckis vonalat képviseli, és találkoztunk Pozsonyban nemrég, és uh, Lukasenko ellenzéke is nagyon megosztott, hogy mi lenne a legjobb megközelítés. Az én frakcióm inkább azt szorgalmazza, hogy figyeljünk arra, hogy nincsen haladás a demokrácia tekintetében, nincsen haladás az alapvető emberi jogok tekintetében. Tehát, hogyha a szankciókat megszüntetjük, az szerintem még idő előtt lenne. Tehát szerintem maradjanak még a szankciók, bár a nagyon nagy hatása nincs a gazdaságra. És egyre inkább figyelnünk kellene arra, hogy van-e valamilyen haladás az Európai Unió részéről. Nem ismerjük el a belarusz parlamentet és Belarus sajnos egy szomorú történet marad a polgárai számára is. De attól tartok, hogy tehát igazából semmi problémám nincs azzal, hogy a civil társadalommal együttműködünk, megkön, megkönnyítsük, hogy megkönnyítsük a vízum kiadását a fiataloknak, de szerintem a kormányjal szemben továbbra is hűvösnek kell maradnunk. Köszönöm szépen, Tenak úr, Gáler úr, köszönöm szépen. Na már nagyon sok mindent elmondtak, azért mindent nem akarok én sem megismételni. Én is szeretnék Jusszus Paleckisnek köszönetet mondani nyíltságáért, és hogy megtárgyalhatjuk ezt az ügyet. Szerintem nagyon jól megnevezte azokat a témaköröket, amelyekről beszélnünk kell, és az egy A pontban én is nagyon helyesnek tartom azt, hogy itt a politikai foglyok szabadon bocsátása az előfeltétele mindennek. És a bevezetőjében is megfogalmazta a kritikát. Hát igen, mindenképpen fenn kell tartanunk a feltételeinket, de ezeket jobban ki kellene dolgozni, amennyiben javítunk a kapcsolatainkon. Tehát, hogyha több politikai reformot kérünk, és más területen is, egy pontot szeretnék kiemelni, és ez a civil társadalommal függ össze. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy csökkenjenek, jelentősen csökkenjenek a vízumköltségek. Szerintem nem, nem segít, hogyha drága a vízum. És szerintem ha a vízumot megkönnyítjük, akkor ez az embereken segít, és nem a rezsimen. Így az emberek láthatják Európát, fenntarthatják a kapcsolatot az Európai Unióban élő ismerőseinkkel. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy így végrehajtó hatalomként is aktívak vagyunk. Köszönöm szépen. Gáler úr, Buzek úr kapszót. Köszönöm szépen. Elnök úr, én ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy előkészítette, meg ezt a jelentést. Tehát különböző álláspontunk lehet ebben a teremben. Azonban nagyon fontos, hogy beszélünk egymásról. Nagyon fontos, hogy mindenki saját álláspontját képviselje. Ennek a jelentésnek elég Tág tartalma van, többek között az, hogy Belarusszal kapcsolatban nyitottak vagyunk. Természetesen fontos az, hogy a polgárok között meglegyenek a kapcsolatok, szükséges kapcsolatot tartani a hatóságokkal is. Azonban nagyon lényeges az, hogy megnézzük, hogy hogyan reagálnak azokkal szemben, akik ott a helyszínen protestálnak a rezsim ellett. Tehát, azonban beszélnünk kell a keleti partnerségről, a Nyugat-Balkánról, és hogyha pozíciónkat kifejezésre juttatjuk, akkor bizonyos arab országokkal is foglalkoznunk kell. Azonban nem fogjuk megírni a jelentésünket, és pedig az ellenzék tolla szerint. Nagyon fontos az, hogy közelebb kerülünk az ellenzékhez, hogyha ilyen kemény diktatúráról van szó. De mindenképpen jobb az ellenzéket tárgyalni, mint megkerülni az ellenzéket. Véleményem szerint a jelentésben ügyelnünk kell arra, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy mit szeretnénk elérni Belarusban. Tehát támogatnunk kell a lakosságot. A lakosság oldalán kell állnunk. Azonban a kormányzatnak is világossá kell tennünk, hogy keményen fogunk fellépni a hatóságokkal szemben. Hogyha politikai foglyok maradnak, hogyha drasztikusan lépnek fel az ellenzékkel szemben, hogyha nem változik semmi a demokrácia területén, sőt, hogyha rosszabbodik a helyzet, akkor a hatóságokhoz fűződő kapcsolatainkat enyhítjük, a kemény követeléseink megmaradnak. Még egyszer kijelenthetem, minnyáján hálásak vagyunk az előadónak ezért a jelentésért, és természetesen megvitathatjuk a különféle álláspontjainkat. Azonban úgy gondolom, hogy ez a jelentés bizonyos változtatásokat kell, hogy kapjon. És pedig azt javasolnám, hogy az állami szervekkel szemben legyünk keményebbek. És még egyszer szeretném aláhúzni, hogy nagyon nyitottnak kell lennünk a belarusz lakossággal szemben, szorgalmazzuk a közvetlen kapcsolatokat, és ez pedig legyen egy egyértelmű jel. Meg vagyok győződve róla, hogy azon az alapon, amit kidolgozott az előadó, sikerül is kidomborítanunk álláspontunkat. Tehát még feldolgozandó a téma, és remélem, hogy Belarusszal szemben elfoglalt álláspontunk világosabb lesz. Tehát nem arról van szó, hogy az ellenzék nézetét tükrözzük. A helyzet Belarusban nagyon feszült, és egyszerűen fontos az, hogy az intézkedéseink esetében, a cselekvésünk esetében azokat támogatjuk, akik ellenzékben vannak. Köszönöm szépen. Bozek úr, most Pöterink úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen. Két elnök, nagyon szép Buzek úr után felszólalni. Köszönöm én is Palecki úrnak a jelentést. Nem csak politikai, hanem erkölcsi kötelességünk is, hogy támogassuk a belarusz lakosságot. Egy dologra szeretnék utalni, de aláhúznám, hogy Vilniusban, Litvánia fővárosában létezik egy eh, emigráns egyetem. És az emigráns egyetemen tanulnak például belarusz fiatalok. Azt javasolnám, hogy Európai Unióként, Európai Parlamentként foglalkozzunk ezekkel a fiatalokkal, hogy eh, párbeszédben legyünk velük, hiszen meglátogattam őket Vilniusban, és megkértek, hogy ne felejtsetek el az Európai Parlamentben mi is egy nap szeretnénk szabadságban és demokráciában élni, és szerintem egy ilyen jelentésben ez legyen benne, hogyha még nincs benne Paleckis úr jelentésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pötering úr. Szárius Volszki úr kapszul. Köszönöm szépen, elnök úr. Néha túl sok a diplomácia. De ebből lehet, hogy minőségi diplomácia is lesz. Tehát igazából nem vagyok hálás. Engem ez megdöbbent az a jelentést. Ahogy Palecki úr mondta, ez a parlament 37-szer nyilatkozott Belarusról. Az első alkalommal a jelentés tervezett a addigi európai parlamenti álláspontból indult ki. Most nem arról a részről beszélek, amivel egyetértek. Tehát ez a jelentés legnagyobb része, amivel egyetértek. Én inkább a rossz részét domborítanám ki. Tehát nem arról van szó, hogy az Európai Parlament álláspontjától történő eltérést észleljük, hanem itt két deficit, hanem bűn fedezhető fel. És az ellentmond az Európai Parlament eddigi orientációnak. Igazából ellentmondás látok a belarusz realitással kapcsolatban. A hivatalos Minsk álláspontján van a jelentés, hiszen azt mondja, hogy javul a demokrácia és az emberi jogok helyzete. Ez nem igaz. A jelentés azt javasolja, hogy szüntessük meg a Belarus elleni szankciókat egyhangulag az Európai Unióban. Tehát itt nem csak az Európai Parlament orientációját kérdőjelezi meg, hanem az egész Európai Unió orientációját kérdőjelezi meg. És uh, itt a két oldalú doktrinára utalt, tehát szankciók, nem demokratikus a kormány, viszont nyitunk a társadalom felé. Tehát ez a kettős orientáció. A demokrácia és az emberi jogok helyzete nem változott, semmi nyoma annak, hogy bármi változás lenne. Bárhova nézünk Belarusban. Amióta letörték a demokratikus ellenzéket, Alesz Bielackival az élen aki Szaharov díjjelölt volt itt az Európai Parlamentben. Politikai foglyok jelen vannak Belarusban. Az Európai Unióban, az Európai Parlamentben meg eltértek a vélemények, de a politikai foglyok kérdése volt a küszöb, amin senki nem lépett túl. A Belarus parlamentet nem ismeri el az Európai Unió, az egyetlen Európai Parlament. Mm, igazából a demokráciával szemben vannak fenntartásaink a keleti partnerségben, de az Euronestben a Belarus parlament nincsen jelen. Tegnap az Euronest Belarus munkacsoportjánál jártam. A Euronest üzenete az volt, hogy az EP és a többi ország parlamentje nagyon aggódik a Belarus helyzet miatt. Tehát nem véletlen, hogy az NGO közül hat képviselő és ellenzéki pártok képviselői, akiknek a vezetői börtönben vannak. Batrányosnak nevezte a jelentés ezen részét. Egyre inkább feladja az elveinket előadó úr. Itt többet javasol kevesebbért és én felszólítom az új tagállamok képviselőit, akik tudják, milyen a harc. Tudják, hogy a demokráciáért, szabadságért harcolni kell. És hogy emlékezzünk, hogy mennyire kellett nekünk az erkölcsi támogatás nyugatról, amíg nem élhettünk szabadságban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Szárius Volszki úr. Préda úr, kapszót. Köszönöm szépen elnök úr. Amíg erről a témáról beszélünk, nagyon gyakran halljuk ugyanazt, a legtöbbet, legtöbben ugyanazt emelték ki, de lenne most nekem egy kérdésem. Szárius Volszki kollégám is említette előttem, a jelentés szerint 2012-ben javult az emberi jogok helyzete Belorussziában. Én szeretném Palecki urat megkérni, hogy eh, ez egy kicsit részletezze. Hiszen ténylegesen nagyon aggódom, hogy eh, ilyesmi található ebben a jelentésben. Igazából nem csodálkoztam volna, hogyha az emberi jogok eh, romlásáról írt volna. De Paleckis úrtól szeretném most megkérdezni, hogy hogyan érti ezt a mondatot, hogy 2012-ben javult az emberi jogok helyzete? Egyszer nem értem, köszönöm. Köszönöm szépen, Preda úr. Lanzbergis úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Itt a jelentés egyik célja jól látható, tehát amit a politikai párbeszéd fontosságát illeti, a vízum kötelezettség megszüntetése, illetve a belarusz hivatalnokok vízum tilalma is benne van, hogy gondolkozzunk el azon, hogy ezt a vízum tilalmat megszüntessük, ez rossz hogyha nincs változás, nincs javulás, nincs itt a büntetlenségből való kijutás, akkor nem szüntethetjük meg a vízumtilalmat. És nem lehet ezekkel a hivatalnokokkal bővített kapcsolatokba lépni, úgy, hogy megszüntessük a vízumtilalmat. Nem, ez egy ellentmondás. És Igazából ez az egyetlen lehetőségünk, hogy hassunk Belarusra, és hogy haladást érjünk el. Tehát szerintem értelmesebben, egyértelműbben kellene fogalmazni. Van itt egy megjegyzés a szükséges választási reformokról. Nincsenek igazi választások. Belarusban, ilyen szót is használjunk. Fel kellene szólítani a Belarus hatóságokat, hogy vezessenek be választásokat szelekció helyett. Természetesen Oroszország esetében is ugyanezt kell alkalmazni, de bátrabbak vagyunk Belarusszal szemben, amikor ott kritizáljuk a helyzetet. Tehát itt a választások reformjáról van szó, egy olyan környezetben, ahol nincsenek választások. Beszéljünk őszintén. Akkor most a kisebbségek, nemzeti kisebbségek, itt van egy ajánlás, hogy a kisebbségek azonos körülményeket kapjanak. Hát itt a kisebbségek túléléséről van szó. Ott vannak például a litvánok a határ menti térségben. Itt nem egyenlő viszonyokról van szó, itt a, az, a túlélésről van szó. Főleg akkor, amikor vannak olyan területek, ahol új atomerőművet építenek ilyen területen. Ez a terület teljesen meg fog változni. Demográfiájában, gazdaságában. És lehet, hogy el kell helyezni máshova azt a kisebbséget. Tehát felszólítjuk Belaruszt, hogy tartson be bizonyos biztonsági normákat az atomerőműveikben. Ez egy nagyon-nagyon lényeges általános pont. Új atomerőművet építenek 30 kilométerre Vilniusztól a Litván fővárostól, egy Európai Uniós tagállam fővárosától. Elfogadhatatlan, és maradjon Európa elfogadhatatlan Európa számára. Köszönöm szépen, Landsbergis úr. Ez nem kritika. Köszönöm. Köszönöm. We need to close the debate. Uh, very short, Madame Nates. Le kell zárjuk a vitát, Nates asszony, és utána jelentéstövő kap szót. A delegációmmal lehetőségem volt erről a tervezetről részletében egyeztetni, de világos, hogy a jelentéstevő véleményét nagyon sokan, nagyon sok tag, szakbizottsági tag nem osztja, illetve nagyon sok nemzeti delegáció sem. Ha megnézem az időtervet, és kiderül, hogy a jövő héten van a módosító benyújtásának határideje, június 5-én, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ezt nem kéne -e kibővítenünk azért, hogy a jelentéstevő a többi delegációval egyeztethessen. Minden jelentéstevő számomra rendkívül kellemetlen, hogyha el, leszavazzák a jelentését, mivel a többi tag ezt nem tudja támogatni. Elnök úr, kollégák, én értem a Belorussziával kapcsolatos, Fehér Oroszországgal kapcsolatos frusztrációt. Nagyon sok mindent megpróbáltunk, és semmi nem működött velük szemben. Éppen ezért el kéne arról gondolkodnunk, hogy miért nem változtatunk a hozzáálláson. Én úgy érzem, hogy a nyári szünet előtt hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának határidejét, illetve hogy a jelentéstevő egyezzen bele abba, hogy halasszuk el ezt a jelentést, ne szeptemberben a plenárison kerüljön szó erről a jelentésről, hanem később. Fontos lenne egy ilyen konszenzuális típusú megközelítés. Hogyha a jelentés tervezetet elutasítjuk, akkor ez kellemetlen lenne a parlament számára, és azt gondolom, hogy ez nagyon is így néz ki meghallgatva a hozzászólásokat. Köszönöm szépen a javaslatot, mondja az elnök. A módosítók mentesek határidejét június 12-ére halasszuk, és azt kérjük, hogy angolul nyújtsák be ezeket. A miniszter asszony itt van már, éppen ez csak egy mondat. Én támogatom az elhalasztást, hiszen az sem biztos, hogy Belarus meg fogják hívni a csúcstalálkozóra, és ez októberig nem is lesz világos. Paleckis úr, a jelentéstövő, kérem legyen nagyon rövid, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, mint ahogy vártam, itt egy nyitott és érzékeny vita alakult ki. Mindenki, aki hozzászólt, meg szeretném köszönni a hozzászólásukat, a parlament korábbi elnöke is itt van, és ő is hozzászólt a vitához, és még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon sok állásfoglalási indítvány, dokumentumot fogadtunk el Belarusszal kapcsolatban, és ezzel reagáltunk számos negatív fejleményre az országban. És első alkalommal kerül sor arra, elmúlt kilenc évben, hogy tulajdonképpen a belarus helyzetről vitát folytatunk. Tehát úgy érzem, hogy ez nagyon pozitív a ház számára, ami pedig bizonyos értelmezéseket életi. Úgy érzem, hogy a kollégák egy részének nem volt elég ideje, hogy elolvassa a jelentést, hiszen elhangzottak olyan megjegyzések, amelyek nem állnak összhangban ennek a jelentésnek a lényegével. Ami pedig az ön kérdését illeti, hajlandó vagyok megismételni, amit korábban mondtam a megfogalmazással kapcsolatban. De egy személyes beszélgetés keretében is ezt szívesen megteszem. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne a módosító benyújtásának határidejét kitolni, illetve fontosan a parlament véleményét a Vilniuszi csúcs találkozó előtt megtudni. Nagyon jó lenne, hogyha ennek a feladatnak eleget tudnánk tenni. Hát még egyszer tudom, hogy nagyon rövid a rendelkezésre álló idő, és mindenkinek köszönöm szépen, aki részt vett a vitában, különösen Protasievics árnyékjelentéstevő hozzászólását vele folytattunk már vitákat, és sikerült bizonyos elképzeléseket is taglalnunk. Azt gondolom, hogy termékeny lehet a közös együttműködésünk, és javíthatjuk a jelentést azért, hogy ez a dokumentum valóban a ház véleményét tükrözze. Tudom, hogy nem lesz ez a feladat könnyű, de úgy gondolom, hogy megvalósítható. Köszönöm, Palecki úr! Tehát abban döntöttünk, hogy elhalasztjuk június 12-ére dél 12 órára a módosítók benyújtásának határidejét, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan járunk el tovább. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és áttérünk a következő napi rendi pontra. A bangladesi külügyminiszterrel találkozunk, röviden megszakítom az ülést.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

fáradnak a képviselők, de ez egy nagyon fontos napi rendi pont. Ein wichtigen Punkt, nämlich unser Gespräch mit der Außenminister. Eszmecserét folytatunk Dipu Monival, a bangladesi külügyminiszterrel. a legutóbbi bangladesi fejleményekről. Tisztelt miniszterasszony, szeretném üdvözölni itt a parlamentben. Ön az első női külügyminiszter. És ön az egyik eh, főtitkára a Varmelik eh, kormánypártnak. Ez pedig azt mutatja, hogy önnek jelentős ráhatása van arra, hogy mi történik az országban. Tehát feladatai túl terjednek a szokványos külügyminiszteri feladatkörön. Nagyra értékeljük Önt, hiszen rengeteg mindent tett a szociális fejlődésért, az egészségügyi politikáért és a nők jogaiért Bangladesben. Éppen ezért önnel minden bizonyal tudunk beszélni arról, arról, hogy a textilágazatban milyen a helyzet, a Rana Plaza épület eh, kapcsán, illetve a szociális standardokról is szeretnénk önt, önnel beszélgetni, a munkajogi standardokról, a kereskedelempolitikáról, a fejlesztési lehetőségekről Bangladesben. és természetesen érdekel bennünket az ország általános fejlődése, ha jól tájékoztattak, akkor ön az év végéig még eh, választásokon is részt vesz, illetve választások lesznek Bangladesben. Nagyon örülök annak, hogy ma lehetőségünk van erre a nagyon érdekes eszmecserére. Miniszterasszony, parancsoljon öné a szó. Tisztelt um, Brok képviselő úr, a um, külügyi bizottság elnöke, tisztelt európai parlamenti képviselők, uh, az AFET szakbizottság tagjai, én is mindenkit köszönteni szeretnék. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy a szakbizottságokkal ezt a cserét folytathatok. Önök közül néhányan jártak már Bangladesben, és uh, számos kolléga bekapcsolódott a bangladesi kérdésekben nyugaton, belétve Európát és Banglades nem jelenik meg eh, témaként a közvéleményben folytatott vétán. A nemzetközi média figyelmét a katasztrófák miatt eh, kelti fel Banglades, illetve negatív fejlemények miatt. Viszont Banglades kapcsán egy sokkal mélyebb történelem is eh, rejlik, és a civil társadalom, a média és más témák mellett bizonyos olyan aspektusokra szeretném felhívni a figyelmet, amely számot tarthat az önök érdeklődésére. 42 eh, évvel ezelőtt, amikor Banglades megszületett egy véres háború után, nagyon sokan azt gondolták, hogy nagyon kevés eh, forrás van az országnak, és nagyon sok lakosa, is Banglades eh, szenvedni fog, illetve küzdködni. Az emberek szorgalmának, kitartásának köszönhetően sikerült eh, a nehézségek egy részén eh, átsegíteni az országot horizontális és vertikális módon. Az elmúlt eh, évtizedben a gazdaság kb. 6%-os növekedés mutatott, amikor a világ az egyik válságból a másikba tért át. Ami a növekedési potenciált illeti, a 11. ország vagyunk ezen a listán, és a szociális ágazatban sikerült előrelépni. 6-7 évvel ezelőtt sikerült bizonyos célokat teljesíteni a rögzített határidő előtt. Azt gondolom, hogy az iskoláztatásnál is megjelenik ez, illetve az iskolából eh, kiesők számának csökkentésében, a fiatal házasodások számának csökkentésében és a bébi halandóság, a csecsemő halandóság csökkentésében. A lányok eh, bekapcsolódnak az iskolába, mindannyiuk jár iskolába, illetve jobban teljesítenek, mint a fiúk az iskolákban. Éppen ezért a nők arányának részvétele a munkaerőpiacon jelentős mértékben növekedett, a vidéki területeken, a mezőgazdaságban, viszont a szolgáltatóiparban és a feldolgozóiparban is néhány évvel ezelőtt Bangladesben még nem tudtunk volna egy ilyen szociális szenáriót elképzelni. Bangladesh történelme azért kiemelkedő, hiszen jelentős szociális előrelépést tudtunk tenni, még alacsony szintű gazdasági fejlődés mellett. Nagyon sok akadémikus és kutató is elismeri, és továbbra is kérjük a fejlesztési segítségnyújtást, de a legtöbb fejlesztési célt sikerült elérnünk a lokális mobilizációval, a helyi erőforrások felhasználásával és a helyi innovációval. Ami a katasztrófa védelmet illet, illetve a katasztrófa elhárításával a felkészülést, ezzel kapcsolatban is történt egy jelentős ciklon, bekövetkezett, és csak mindössze 38-an sérültek meg. 6,5 millió bevándorló munkásunk van, illetve növekszik -e Bangladesbe a közvetlen tőkebefektetés, és ez tükröződik az emberek munkához való hozzáállásában és az innovációban. Ezeket a példákat csak röviden említettem meg, de az akadémikusok és kutatók számos más példával is szolgálhatnának. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Banglades és az EU együttműködjenek. Banglades útján Számos értékes támogatást kaptunk európai barátainktól. 72 óta az elmúlt évben ünnepeltük négy évtizedét az EU és Banglades közötti együttműködésnek, gyümölcsöző együttműködésnek. Úgy érzem, ez az együttműködés az évek során elmélyült, és Banglades az EU legnagyobb fejlesztési partnere. Az EU-s tagországok nagy része fontos partnerink közé tartozik, és az EU legnagyobb eh, export célpontunk 2000-ben aláírtunk egy átfogó együttműködési megállapodást a partnerségről és fejlesztésről, amely a bilaterális együttműködésünk eh, szerkezetében szerkezetét is meghatározta, az emberi jogokat, a kormányzást, a gazdasági kereskedelmi fejlesztéseket, az élelmiszerbiztonság és a katasztrófa elhárítás éghajlatváltozási kérdéseket. Most pedig szeretnénk a politikai konzultációt is intézményesíteni kapcsolataink az értékekre épülnek, mint például a szabadság, a béke, a jogállamiság, az befogadás, az emberi jogok és az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása. Éppen ezért az EU és, a Bang- és Bangladesh számos nemzetközi szervezetben, mint például az ENSZ is együttműködnek az éghajlati változások elleni küzdelem és a szervezet bűnözés elleni küzdelem, valamint a terrorizmus elleni küzdelem eh, keretében. Az EU legnagyobb export célja, exportunk 56%-a EU, az EU-ból érkezik, és évtizedekkel ezelőtt eh, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, akkor kiderül, hogy növekedett az export, és nem csak ingeket exportálunk, hanem hajókat is, IT szoftvert, gyógyszereket, stb. És ez jelzi az átalakulást a szolgáltató szektorban és a feldolgozó iparban. 4 millió ember dolgozik, több mint 5000 gyárban a textil ágazatban, 20 millió ember függ ettől az iparáktól, és hogyha kapcsolódó iparágak, például az anyagszínezés, a csomagolás, akkor ennek az iparágnak a hatása jelentős a lakosságra. Az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt tíz évben a textilágazat hozzájárult a legnagyobb szociális változásokhoz is az országban, segített abban, hogy a nők szabadságjogai érvényesüljenek, és ne pusztán vidéki térségekben töltsenek be szerepet a nők. Tehát óriási előrelépés történt. A tradicionális átalakulások a vidéki térségen is érzékelhetőek, a vidéken élő nők tisztában vannak jogaikkal, és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférés jogával is. Európában nagy figyelmet keltett a tűzeteset kapcsán bekövezett katasztrófa Bangladesben. A kormány, a balesetek miatt jelentősebb intézkedéseket vezetett be a konfekció ágazatban. A tanzani tragédia előtt létrehoztunk egy 11 tagos kabinettet, kabinettaggal rendelkező szervet, annak érdekében, hogy egészségügyi tűzvédelmi előírásoknak jobban megfeleljenek gyáraink, és a, a munkajogot is eh, megváltoztatta a kabinet. And the practice... Az elmúlt években az alvállalkozói gyakorlat ahhoz vezetett, hogy már nem felelnek meg a megfelelő biztonsági előírásoknak. Banglades ebben osztozik az Európai Unió aggájaiban, hiszen nekünk is minden élet értékes. Ezen baleset után eh, rövid és középtávú intézkedéseket tettünk. Május 4-én az ILO-val elfogadtunk egy megállapodást. Ez egy akciótevet is eh, tartalmaz. Két hétig foglalkoztunk ezzel. 200, több mint 200 új megfigyelőt neveztünk ki, illetve ellenőrzőt. Az elkövetkező heti parlamentülésen is fogunk ezzel foglalkozni. Ez az új jogszabály lehetővé teszi a munkásoknak a gyülekezési jogot, illetve a tárgyalási jogot. A múlt tal szemben a BMGEA, az ipari szervezet erősen fellépett, és azt kérte hogy a tagok vizsgálják felül a vizsgálati dokumentumokat annak érdekében, hogy megfelelő lehessen fellépni. Reforms. A reformok költségei illetve a független munkafelügyeleti szervezetek 3 milliárdra becslik azt a költséget, amelyen meg lehetne feleltetni minden gyárat az előírásoknak. Hogyha ezt 5 eh, évre kiterjesztjük, akkor ez 10 centtel több, kerülne többe a egyes eh, termékek esetében, amit mi exportálunk. Szerintem ezt a kis növekedést meg lehet fizetni, vagy akár még többet is, azon nők milliói számára, akik egy távoli országban dolgoznak. Üdvözöljük azokat a meglapodásokat amiket nagy cégek hoztak létre, Remélhetőleg ez a teljes ellátási láncon keresztül megvalósul, és így egy sokkal biztonságosabb környezetet tudunk létrehozni munkavállalóink számára. Az Európai Unió segítséget kínált, és az Európai Parlamentet arra kérem, hogy továbbra is támogassanak bennünket ebben nagyon nehéz folyamatban. Talán, hogyha hamarabb lett volna egy ilyenfajta megbeszélésünk, akkor sokkal többet nyerhettünk volna ebből. Hölgyeim és uraim, van még egy másik esemény is, amely eh, negatív filmet tüntette fel Bagladest. Az európai eh, sajtóközleményekben a eh, gyermek katonák szerepe. A különböző büntető törvényszéget megpróbálják azokat elítélni, akik a 20. században háborús bűnöket eh, követtek el. Én nem szeretném most önöket untatni a legfelsőbb bíróság döntéseivel, de nem volt eh, politikai motiváció mögött, amit, eh, amit a bíróság is meghozott, akár mennyi is azt állítja a nemzetközi média. Egyetlen egy vádlottat sem politikai meggyőződés alapján, hanem csak is a háborús elkövetett bűnei alapján vontak felelősségre. Ezen perekkel kapcsolatban sokkal nagyobb a háttér. Ez a per azt üzeni, hogy be kell fegyezni a bangladesi politikában a büntetlenség időszakát. Négy évtizeddel ezen bűnök elkövetése után amelynek során sokan elvesztették szeretteiket, most már e, végre lehetett szolgáltatni. A bíróság kimondta azt, hogy aki ilyenfajta bünteteket követett el, az nem úszhatja meg az igazságszolgáltatást, és nem lehet folytatni a büntetlenség kultúráját, Az elmúlt hónapokban számos alkalommal itt Európában többször hangsúlyoztam azt, hogy a PER mindenki számára nyitva áll arra, hogy ezt megfigyelhessék. Európában el lehet -e azt képzelni, hogy hogyan néznek egy háború utáni Európa, hogyha nem lett volna a népírtással, emberiség elleni tettekkel szemben per, lehetne szabadon élni, le, szabadon élhetnének-e az áldozatok és családjaik. Úgy gondolom, hogy a bírósági eljárásunk teljes mértékben átlátható, megfelelő az eljárás, és megfelelő a nemzetközi standardoknak. Ebben a tekintetben számos kérdés merült fel az elítélt bűnösök kivégzésével kapcsolatban, nálunk lehetőség van a halálbüntetésre, akár csak a világ többi részén is. Ez a társadalmi normákból, illetve az adott ország jogi szabályból fakad. Reméljük, hogy az Európai Parlament látja az embereink törekvését az igazság irányába, és támogatja elszámoltathatósági folyamatunkat. Hölgyeim és uraim, Bangladest arra építették, hogy fontos a pluralizmus, a, a szekularizmus, de az elmúlt időszakban, amióta a kormány megkezdte ezeket a pereket, azt láthatjuk, hogy, hogy súlyos összcsapások voltak. Az első ítélet meghozása ott a januárban egy nemzeti szintű erőszak jött létre, megtámadtak eh, bizonyos eh, stratégiai fontosságú eh, helyet, mint például erőműveket, de iskolákat, templomokat vagy bíróságokat is. Ez valóban zavart okozott, és ez nagy veszélyt jelent most már a bangladesi közrendre és belső biztonságra. Az ilyenfajta provokációk ellen az igazságszolgáltatás a parlamenti erők továbbra is fenntartják a rendet. Egyértelmű, hogy ezek az erőszakos tettek alá akarják ásni ezeket a pereket, és mi ezt terrorista cselekedetnek tartjuk. Azt is láthattuk, hogy az iszlám védelmezői is megjelentek, és létrehozták Bangladesben egy szervezett egységet, ha bármi a gyülekező szabadságát figyelemben tartsunk, viszont május 5-én mindenki láthatta, hogy ezek az ultraligális szerveztek hogyan lépnek fel. Közre teszik a magán és köz, szétromolják a köz és magán tulajdont. A tüntetés erőszakossá vált, a kormánynak ki kellett vonni őket a területről, Ezóta a szociális médiákon keresztül nem megalapozott propagandát folytatnak. 11 áldozatot követelt az erőszak, köztük egy rendőr is megsérült. A szociális és gazdasági szempontból azt láthatjuk, hogy önerők jelennek meg, akik eh, az állam és a nemzet eh, alapjait kérdőjelezik meg, ezen kívül a egyre több európai textilgyártó is megjelent. Azt is láthatjuk, hogy a legtöbb követelés szociális jogokat követel. ez teljes mértékben ellentétes a, azok, amiket bizonyos csoportok követeltek, ellentétesek a mi jogainkkal, illetve a mi értékeinkkel. Főként azokkal a jogokkal, amelyeknek alapján 71-ben magadást felszabadították. Bangladesben egy tesztidőszak zajlik, mindenképpen partnerekre van szükségünk, főként az 50 millió ember tekintetében. Szeretnék most beszélni a bangladesi választásokról. Hadd mondjam el, hogy a kormányunk soha nem riadt vissza a választások megtaláltatásától, a párbeszédtől, mindenképpen szeretnénk hiteles, szabad választásokat tartani. Ezen kívül az ellenzéket is felszólítottuk arra, hogy térjenek vissza a parlamentbe, a kormány meghallgatja az ellenzék kívánalmait. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy figyelme vegyük ezeket a köteléseket az alkotmány értelmében, és illetve a kölcsönösség alapján. Sheikh a miniszterelnök minden feltételt megtesz annak érdekében, hogy felvázolja az olyan kormányképét, amely támogatja a Nemzeti Választási Bizottságot, és Sikaszín azt javasolta, hogy az atmati kormány tagjai a fő politikai pártokból származzanak, és fenntartsák a független szerepüket. Volt egy kis zavar is azzal kapcsolatban, hogy mi lesz majd a 16. módosítás alapján az átmeneti kormányjal. Számos tárgyalásra került sor, a legfelsőbb bíróságot is bevontuk. A nemzeti választások megtartása továbbra is a választási bizottság jogában van. Ez abból a meggyőződésből fakad, hogy erősíteni kell a választási rendszert, akár csak minden egyes érett demokráciában. Az elmúlt négy évben a választási bizottság egyre inkább mutatta azt, hogy mennyire képes több mint nagyon sok választást megtartani, nem volt egyetlen egy incidens sem, vagy egyetlen egy vita sem, vagy bármilyen hiba választások megtartása során, beleértve ebbe a parlamenti időközi választásokat is. A függetlenséget teljes mértékben megvédik, azt is el kell mondanom, hogy a jelenlegi választási bizottságot konzultáció útján hoztuk létre, és minden politikai párt ebben részt vehet. Tehát az, ez a bizottság tehát teljes mértékben képes arra, hogy megfelelő módon tartsa meg a választásokat, Biztos vagyok abban, hogy nagyon értékelik azt itt az eleje annak, hogy a bangladesi demokrácia megtegye a következő lépéseket, megtartsa a választásokat. Az Nemzetközi Bizottság azt szeretné, hogyha a következő általános választások bevonó, nem erőszakos, nem vitatott módon zárnak le. Mi mindenképpen szeretném megmutatni azt, hogy Banglades továbbra is jutott annak irányába, hogy hiteles legyen a választási folyamat. Ennek részeként már tárgyalást folytatunk az EU-val azért, hogy nemzetközi és független megfigyelők versenek részt a választásokon, a választások előtt, a választások alatt és azután is. Hölgyeim és uraim! Fiatal demokráciaként számos kihívással kell szembenéznünk, illetve korlátozással is ugyanakkor. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy ez minden fiatal demokrácia része. A világ demokráciáinak története ezt bizonyítja. Remélhetőleg képesek leszünk minden akadályt elhajtani időben, és azt kérjük, hogy támogassanak bennünket ezen az úton, és ismerjék el munkánkat, beleértve Eh, az Európai eh, Parlament támogatását is ezzel értem, és hadd köszönjem meg a, eh, a figyelmüket. A beszélő nagyon gyorsan olvasta fel a szövegét. We have now first the vice chair for relations. A dél-kelet-ázsiai kapcsolatokért felelős megbízottunk kapja most meg a szót. You have the Three. Is that okay? Or... Rendben van. Honorable Minister. Tisztelt miniszter úr, bizottsági elnök úr, excellenciás uram, ahogy jogosan rámutatott, Banglades esetében megállapíthatjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ország. Egyrészt hatalmas az ország textilipara, Kína után a második legnagyobb a világon. Ez az egyik fő export cikk a textil az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióba irányuló export 70%-a Németországba megy. Elképzelheti, hogy nagyon aggódunk, hiszen valahol bűntársnak érezzük magunkat abban, ami történt. Tehát valahol bűnösnek érezzük magunkat a tűz katasztrófa miatt és az épületek összeomlása miatt. Igen, cinkosok vagyunk, mert kereskedelmi értelemben a kiskereskedők megpróbálják a lehető legjobb árakat kiharcolni. Ez pedig a vállalkozók profitjának a rovására megy. De sajnos rá kell mutatnunk, hogy eh, a tűzzel összefüggő katasztrófa és az épület összeomlásának a katasztrófája, ahogy rámutatott, amikor a CNN-en beszélt, hogy a kormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy foglalkozni fog azzal, amivel korábban kellett volna foglalkozni. Hogyha nem tévedek, akkor úgy tudom, hogy nem volt túl sok felügyelő. Úgy tudom, hogy hat felügyelő volt. Lehet, hogy picit több. De az biztos, hogy jó irányba mozdulnak el, hogyha 200-ra emelik a felügyelők számát. Egy másik dolog, amiről a CNN-en beszélt, a minimálbér volt véleményem szerint fontos, és ezzel össze is foglalnám, hogy a minimálbér emelése azokra az emberekre is kihatna, akik befektettek a textiliparba. És pedig úgy hat rájuk ki, hogy többet kell befektetniük munkahelyi egészség és biztonság tekintetében. Köszönöm szépen! Ez volt minden. Gáler úr, köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszterasszony. Itt vagyok jobbra. Üdvözlöm, miniszterasszony, a szakbizottságunkban. Mindig örülök anna, hogyha haladásról számolhat be, és erről számolt be. Én annak is örülök, hogy külön utalt Banglades szekuláris alapelveire, hiszen ez az alapja annak, hogy tisztességes választásokat lehet tartani. Üdvözöljük ezt, és teljes mértékben támogatjuk. Azonban a szekularizmusra utalok, hogyha a szekuláris pártoknak nincs elég embere. Pakisztánban jártam választási megfigyelőként és ott van a nemzeti párt, és ez szinte eltűnt. Egy helye maradt a parlamentben. Tehát ez az úgynevezett szekuláris koalíció, egyszerűen elfújták őket. Tehát nem radikális pártokat szavaztak be a parlamentbe Pakisztánban, de azért egy bizonyos elmozdulást észlelünk. És ebben a tekintetben, amikor a lakosság szociális-gazdasági viszonyai olyanok, mint amilyenek, és a jelenlegi kormány eh, nem tesz eleget értük, akkor radikalizálódnak. Ez mindenhol így van a világon. Szorgalmaznám, hogy eh, azokkal a témákkal összefüggésben is, amikről a textiliparban szóltak. Az összes intézkedés, amelyet foganatosít, ne legyen önkéntes felajánlás. Ezek törvényileg előírt kötelességek legyenek a munka, egészségügyi és biztonság területén. A másik eh, kérdésem az ILO munkaügyi normái játszanak szerepet a kormányzatban? Tagjai, teljes jogú tagjai az ILO-nak? Alkalmazni szeretnék az ILO normáit? Amiben az is benne foglaltatik, hogy a dolgozóknak joga van szakszervezetet alapítani, és eh, itt egy minimális bérről is szó van, amely az egész keretnek része. Amit itt mi tehetünk, az az, hogy a saját cégeinkre gyakorlunk nyomás. Ez a mi nagy felelősségünk, hogy ne a lehető legalacsonyabb árért termeltessenek, hanem egyszerűen tudatosítunk kell a fogyasztókban is, hogy nem jó viselkedés az, hogyha lehető legolcsóbb textíliákat akarják vásárolni, hiszen ez az országában az emberek rovására megy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Köszönöm, hogy eh, eljött ide hozzánk, és igaz, hogy eh, az országát nagyon nagy szimpátiával és figyelemmel kísérjük. A parlamentről, Bangladesről szóló állásfoglalás múltkori Strasburgi ülésünkön fogadtuk el. És a képviselők tudták, hogy itt kettős dologról van szó. Tehát természetesen a bangladesi hatóságok is felelősséggel viseltetnek az emberek iránt, azonban a mi fogyasztóink ugyanúgy felelősek. Hiszen európai vállalatok gyártattak Bangladesben, azokban a cégekben, amelyeket katasztrófa ért. Szeretném elmondani, hogy nálunk Európában a jogalkotási helyzet a munkaügyi biztonság tekintetében is katasztrófák után indult be. Tehát Európában is előbb a lelkiismeretnek kellett megszólalni, hogy legyen munkahelyi biztonság és egészség. Most arról beszélnék, hogy milyen felelőssége van itt a beszállítási láncoknak. Tehát rengeteg szereplője van a láncnak, a szolgáltatási láncnak, és mindenkinek tudatában kell lenni felelősségének. Azok a vállalatok, amelyek nem írták alá azokat a nyilatkozatokat, amelyeket májusban sokan aláírtak, azoknak felelőssége van, és szerint, szeretném megkérdezni, önök egy fiatal ország, ön orvos, és nyilván a ön szíve is közel áll az áldozatokhoz. Tehát a munkaügyi jogalkotás hogyan zajlik? Természetesen támogatjuk önöket, amikor meg akarják szüntetni a felelősök büntetlenségét. És lehet, hogy a többi kolléga jobban tud erről a dologról, de nekem mégiscsak el kell mondanom, hogy ellene vagyunk a halálbüntetésnek itt Európában. Neitz asszony. Mr. President. Elnök úr, miniszterasszony, kollégák. Az ALDE nevében szeretném üdvözölni Önt. Szeretném megköszönni, hogy ma délelőtt beszámolt nekünk a helyzetről. Az ALDE volt a bangladesi közös állásfoglalás egyik kezdeményezése a tragikus események után, amelyek a textiliparban történtek az elmúlt hónapok során, és teljes mértékben egyetértek a előttem szólókkal. Igaz, hogy eh, a felelősség megoszlik. Nem csak a bangladesiek és a bangladesi hatóságok viseltetnek felelősséggel, hanem az európai fogyasztók is. És lehet, hogy a mi megfigyelő rendszerünk is. Úgy látszik, hogy nem vizsgáltuk meg mi sem elég komolyan a helyzetet. Éppen ezért üdvözlöm azt a kezdeményezést, amelyet hallottunk öntől, és bátorítanám a bangladesi kormányt és hatóságokat, hogy hajtsák végre ezeket a kezdeményezéseket. Hiszen ez nagyon fontos a bangladesi dolgozók egészsége és biztonsága tekintetében. És nagy részt az érintettek nők. Mi mindenképpen figyelemmel kísérjük a folyamatokat, szimpatizálunk és folytatjuk a megfigyelést, ellenőrzést. Ami pedig a bíróságokra vonatkozik, amelyek a polgári és háborús ügyekkel foglalkoznak, valószínűleg még nincsenek abban a helyzetben, hogy megszüntessék a büntetlenséget. De ahogy De kolléganőm is mondta, minnyájunk úgy érzi, hogy erősen ellenezzük a halálbüntetést, bárhol a világon legyen is. És Európában a halálbüntetést az elmúlt évtizedekben megszüntettük, és azt szeretnénk, ha az összes ország ezt tenné. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony, hogy itt van. Gratulálok ahhoz, amit ezért elértek. Nem csak az éves 6%-os növekedésért, hanem azt, hogy csökkent a gyermekhalandóság, javult a nők viszonya. És hogy előmozdítják a kutatás és fejlesztést. Orvosként Olaszországban és az Egyesült Államokban is gyakran jártam, többek között a John Hopkins Egyetemen is tanítottam professzorként. Tehát nagyon sok közös vonásunk van. Nekem is van egy lányom, aki Londonban tanul. Biztosíthatom, hogy ön mindenképpen egy példaképen marad. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm, külügyminiszter asszony, mindenek előtt szeretném sajnálatomat kifejezni az áldozatok felé, akik meghaltak a tűzben és az épület összeomlásánál. Úgy gondolom, hogy nem, hogy nem tudja mindenki, hogy egy millió bangladesi él Európában, és több százezer bangladesi él Nagy-Britanniában, tehát Londonban, a saját választó körzetemen is. Tehát a bangladesiek nagyon nagy mértékben jelen vannak nálunk. És a múlt parlamenti választásaikon én vezettem az Európai Unió delegációját, és nagyon tisztességes választásokat tapasztaltunk. Ön Banglades legszebb arcát képviseli számunkra, hiszen eh, harcol a nők egyenjogúságért, a jobb képzésért. Tehát a, ön az amerikai nagykövet asszony és a összes többi hölgy nagyon kiváló munkát. És gondolom, hogy ez egyedülálló az iszlám világban, hogy egy nő ilyen magas miniszteri pozícióban van. De most igazából a külügy, külügy jobban a szakmája, mint a textilipar. A pakisztáni választások után nagyon kemény a helyzet, és Mm, az elmúlt évtizedekben elég feszült volt a helyzet Pakisztán, Banglades és India között. Szeretném megkérdezni, hogy közelednek India felé, előre haladnak a jobb kapcsolatok irányába. Hogyan látja saját szerepét? Hogy hogyan közelednek Indiához, esetleg az amerikai külügyminiszter segítségével? A Burmához fűződő kapcsolatai a kisebbségek helyzetében, a háborús bűnök tekintetében mit tud mondani? Tehát a népírtás után büntetlenek voltak a felelősek. És ott van az egyik eh, szabadság hősük is. Azonban itt nőket, gyermekeket, vallási kisebbségeket mészároltak le, buddhistákat, keresztényeket, hindukat. Ezt nem lehet elfelejteni. És itt mindenképpen folytatni kell a jogállamiság további kiépítését. Örülök, hogy a kormánya ebbe az irányba mozdul el, és remélem, hogy a szabad választások után a következő szabad választásokon is ellátogathatok egy megfigyelő misszióval az országába. Köszönöm. Miniszter asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Lenyűgöz kedvességük és támogatásuk, amelyel népem és országom iránt viseltetnek. És kormányzatom és saját magam irányában is ezt érzem. Nagyon szépen köszönöm. A válaszom arra a kérdése, hogy teljes jogú tagjai vagyunk az ILO-nak, és hogy aláírtuk-e az ILO egyezményt, igen. És a törvényeink az ILO alapján kerültek kidolgozásra. 2006-ban született meg a legújabb munkatörvénykönyve, és a saját pártom ellenzékben volt. 54 módosítást javasoltunk a munka törvénykönyvéhez, és az akkori kormány már mindegyiket elutasította. Tehát igazából a parlamentből ki is vonultunk tiltakozásképpen. De miután ezeket a módosítókat mind bevettük, és ezt is hirdettük a választási kampányban. Így szeretünk van a konvergenciát elérni az összes érintett érdekei között. Most ezeket a módosítókat megint előre terjesztettük a 2006-os munkatörvénykönyvéhez. A kormány elfogadta a módosítókat, és a parlament következő ülés szakán, amely június 3-án kezdődik, szavazunk ezekről. Ezek a módosítók június végén elfogadásra kerülnek, tehát állandóan, állandó kapcsolatban vagyunk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, és biztos vagyok benne, hogy a meglévő fokhíjakat sikerül betömnünk. Teljes mértékben értem, hogy itt alapvető, mondjuk úgy építő kockákról van szó a dolgozóink biztonsága érdekében, és az iparban dolgozók biztonsága érdekében. Itt az alvállalkozó kérdése. Foglalkozni fogunk az alvállalkozó kérdésével is. Tudjuk, és most nagyon őszinte leszek, a vásárlók beszélnek itt a megfelelőségről. De amikor eh, megveszik a termékeinket, akkor elmennek shoppingolni, és a legolcsóbbat veszik és néha tudatosan behunyják a szemeiket az alvállalkozói probléma elől. Ez nem csak a kormányzat felelőssége, a kormányzat, a munkahogyi szervezetek, az összes érintett felelőssége. Az ILO segítségével és európai barátainkkal, és megpróbálunk mindezekkel a problémákkal foglalkozni. És az alvállalkozóknak is meg kell felelni az előírásoknak. Ez egy fő feladat. Valószínűleg időbe kerül majd, de sok pénzbe is fog kerülni, de ezt egyszerűen végre kell hajtanunk, és elkötelezettek vagyunk a végrehajtás mellett. És itt a munkahelyi biztonság és egészség tekintetében elkötelezettek vagyunk, Igazából hetekről van szó, hónapokat sem mondanék. Tehát ahogy a törvény megszületik a munkaügyi biztonság és egészség tekintetében, akkor a előterjesztett kezdeményezések is végrehajthatók lesznek. Akkor érezhető változások lesznek a barátaink részéről is. Igen, néhányan rákérdeztek a következő dologra, tökéletesen értem. Értjük az Európai Unió álláspontját a halálbüntetés tekintetében. Tiszteletben tartjuk az önök álláspontját. De nincsen globális konszenzus a halálbüntetés eltörléséről. A világ számos részén jelen van, nyugati államokban is, úgy gondoljuk, hogy felülvizsgálható a büntető jogrend felülvizsgálatánál. Természetesen figyelembe kell venni a bangladesi szociális, gazdasági környezetet is. És nagyon borzalmas bűnök esetében alkalmazzák. Nem túl gyakran alkalmazzák a halálbüntetést, csak is borzalmas bűncselekmények esetében. És nagyon sok fék és egyensúly van az igazságügyi rendszerben, és mint említem, tényleg csak a legszörnyűbb bűntények esetében alkalmazzák és kérjük megértésüket ebben az ügyben, hiszen a jogrendünk részéről van szó, és élek a lehetőséggel, hogy megosszak önökkel egy jelenséget Bangladesből, amikor a Nemzetközi Büntető Bíróság második, másodfokú ítélete kihirdetése került, amikor életfogytiglanra ítéltek egy háborús bűnöst, akkor ott egy spontán ifjúsági megmozdulás. Több száz ezer fiatallal, akik összegyűltek a város közepén, és ezt a de Sabar mozgalomnak hívják. És összegyűltek, és két hónapig ott voltak, és most is megjelennek, tehát nem, nem vannak ott napi 24 órában, de oda jönnek összegyűlni, és tüntetnek. És tüntettek, és feltették azt a kérdést, hogy valaki, aki, akit azért ítéltek el, hogy 344 embert megölt, és más embereket is megölt. Miért életfogytiglan kapott? Hány embert kell még megölni, hogy halálbüntetést kapjon? Hol az ifjúsági mozgalom, illetve az egész ország, az ország nagy része együtt érez. Kérem, Éppen ezért önöket is arra, hogy próbálják meg az áldozatok érzelmeit is megérteni, az 1971-es áldozatok és családjaik érze, érzéseit. Több mint 400 ezer eh, nőt kínoztak meg és erőszakoltak meg, és 3 millió embert gyilkoltak meg 71-ben. Az ország eh, ezt a nagyon mély sebet cipelte magával az elmúlt 42 évben, Éppen ezért kérem, hogy próbálják meg ezt ebből a szemszögből tekinteni. Ami a külpolitikát illeti, köszönöm Charles Tanok felvetését, illetve Indiával és Pakisztánnal fenntartott kapcsolatainkat. Ő nagyon üdvözöltük a az újonnan megválasztott pakisztáni miniszterelnök eh, gesztusát India irányába, és India nagyon meleg fogadtatását. Úgy érezzük, hogy a térségben békére van szükség, békére és biztonságra. A mi miniszterelnökünk, amikor eh, 2009. januárjában másodszor hivatalba lépett, akkor minden szomszédunkat felszólította arra, hogy működjenek együtt, és azt mondta, hogy egy közös ellenségünk van, ez pedig a szegénység, tehát mindannyian együtt kell, hogy működjünk ennek a veszélynek az elhárításában. És nagyon fontos, hogy egy jobb életet adjunk az embereinknek, a polgárainknak, és mi ezt meg is próbáltuk. Az én miniszterelnököm felhívására és fáradhatatlan erőfeszítéseinknek köszönhetően úgy gondolom, hogy délkelet Ázsiában egy olyan környezetet tudtunk teremteni, amely a közös munkát segíti, és én erre büszke vagyok, illetve a szegénység elleni küzdelemben is megfelelő környezet alakult ki, tehát ez az együttműködés eh, nagyon pozitív volt eh, a korábbi megosztottsággal összevetve. Bangladesh tehát továbbra is szerepet fog betölteni a régióban, illetve a régión kívül a béke építésében, a béke fenntartásában, illetve a demokráciáért folytatott küzdelemben, a demokrácia és az intézmények megerősítésében, illetve az emberek jogainak biztosítása érdekében minden egyes szinten rohingai ügy, a rohingák, három évtized óta jelentős probléma. 71-es tapasztalataink miatt, amikor 10 millió ember vált eh, menekülté India különböző államaiban, mi mindig megpróbáltuk a tőlünk telhetőt a rohingák számára, akik eh, üldöztetés ellenben elől menekültek, és akik Myanmarból, Myanmar Dakai tartományából jöttek hozzánk, és megpróbáltunk eh, méltó vendéglátói szkeptók lenni. Most 29 ezer regisztrált menekültél két táborban, az UNCHR segítségével és néhány barátunk segítségével gondoskodunk róluk. De 300 és 500 ezer közölre, közöttre tehető azon uh, rohingák száma, akik illegális módon érkeztek Bangladesbe. Ez pedig óriási teher egy olyan országon, amely a legsűrűbben lakott ország az egész világon, és nem tudunk több menekültet eh, befogadni. Ez egyszerűen fizikai képtelenség. Éppen ezért az elmúlt év júniusában világosan elmondtuk azt, hogy nem lehetséges mindez, és bilaterális szinten Myanmarral tárgyaltunk, ami pedig a visszatelepítést, a rohingyák visszatelepését illeti. Mi nem vagyunk a aláírója menekültügyi egyezménynek és jegyzőkönyvének, viszont tartottuk magunkat a politikákhoz, senkit nem kényszerítettünk a visszatérésre, a küldtünk vissza, de nem tudunk több menekültet befogadni, ez egy óriási teher, mint említettem, rajtunk, nem csak környezeti, gazdasági szempontból, hanem a jogrend szempontjából is, tehát ez egy súlyos probléma. A rohingák egy része, aki Bangladesen keresztül megpróbáltak a munka, munkaerőpiacra bekerülni bangladesi polgárokként, hatással vannak a munkaerőpiacunkra, és a mi munkásainkról kialakított képet módosítják, hiszen a bangladesi munkások nagyon fegyelmezett, keményen dolgozó, tisztességes munkavállalók, és a róluk kialakított képet is veszélyeztetik a menekültek. Remélem, hogy mindenki segíti majd Mianmárt abban, hogy megoldja a problémát. A Mianmáron belül létezik a probléma, tehát megoldás is az országon belül kell keresni, el kell olvasni a polgári jogaikat. Nagyon fontos, hogy egy pozitív környezetet teremtsünk Mianmárban ezen emberek számára, hogy ők visszatérhessenek és saját országukban biztonságban érezhessék magukat. Tehát mi dolgozunk a szomszédainkkal, illetve közvetlen módon Miamárral, Éppen ezért reméljük azt, hogy önök is megértik majd ezt a problémát. Köszönjük szépen, köszönjük mindannyiuknak. a segítséget, köszönjük, hogy kiálltak mellettünk a tragédia ilyen súlyos idején. Teljes mértékben eltökéltek vagyunk, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy az ilyen típusú balesetek és katasztrófák ne fordulhassanak elő többet. De vannak még nem biztonságos épületek, büntetlenség uralkodott évtizedeken keresztül az országban, akik népírtást követtek el, illetve megölték a nemzet atyát, nem kerültek bíróság elé, és sok esetben még jutalmat is kaptak. Annak idején nem gondolták azt, hogy nagyon fontos a törvényekhez tartani a magát mindenkinek, illetve ezeket kialakítani. Tehát nagyon reméljük, hogy az EU és az Európai Parlamenti képviselőket magunk mögött tudhatjuk ezen a fejlődési úton. Köszönjük szépen a támogatásukat! Thank you very much, Minister. Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönjük a tájékoztatást, köszönjük, hogy hajlandó volt erről a nagyon súlyos, tragikus témáról is beszélni velünk. Remélem, hogy ezen, ezeket az eseményeket el tudjuk kerülni a jövőben. Más országokkal és az Európai Unióval is beszélni kell ezekről a problémákról, hiszen cégeink, akik Európának olcsó árucikkeket akartak juttatni, felelősséggel tartoznak a történtekért. Tehát egyértelműsíteni kell azt, hogy azok az európai cégek, amelyek Európában ilyen árucikkeket értékesítenek, betartsák a szabályokat, a munkavállalók védelmét, illetve a szociális és munkaerőpiaci standardokat, az ILO előírásait. Azt gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk, és reméljük, hogy közösen tudunk majd javítani a helyzeten, illetve hogy a munkavállalók helyzete javulni fog, de fontos, hogy Európa ne éljen vissza az ottani munkavállalók helyzetével, illetve bizonyos országokban a munkavállalók helyzetével. Közös felelősségünk tehát ezt a problémát megoldani. Köszönöm szépen! Thank you Thank you so much. Thank you. It's um, um, a um, book uh, that is written by our father. Now we come to the real highlight of our three-day session report by Mr. Elérkeztünk a háromnapos ülésünk csúcspontjához. Kukán úr előadásához. Köszönöm szépen, elnök úr! Április 29-én és 30-án került sor 26-a és 30-a között az EU Montenegro Stabilizációs és Társadalmi Parlamenti Bizottság ülése Podgoricában, a fővárosban. Hat tagja volt ennek a delegációnak, Kacsin úr, Anna Ibriszagics, Francesco de Angelis, Nikos Trisogiolos és Lunacek képviselőasszony. Két ülésünk is volt, és találkoztunk az ország politikai vezetőivel, beleértve a miniszterelnököt, az elnököt és két eh, helyettes minisztert. A delegációnk volt az első magas szintű eu delegáció az elnök választások után. Ezek ellenmondásos választások voltak, de amire megérkeztünk, eh, a választás eredménye véglegesé vált. A parlament bolykott az ellenzék része bolykottált a parlamentet, a hat ellenzéki pártból három bolykottálja a parlamenti munkát. A választások kérdése kulcsfontosságú kérdés volt, és volt egy audiofelvételes botrány, illetve az, a bolykott kérdése is felmentek, és ezeket kérdésekbe árnyékolták a szervezet bűnözésről és egyéb fontos kérdésekről folytatott vitát. Néhány hónappal ezelől kiszivárogtak ezek az audio felvételek a DPS pártról, és ezeket közzé tették. Arról szólt, hogy az állami támogatásokat hogyan lehet a párt nem támogatójától felhasználni. Ez a botrány a demokratikus szabályokba és intézményekbe vetett hitet erősen megrengette, és ezek a parlamenti választásokkal egybeestek, amelyeknek jelentős hatása volt. Nagyon kis többséggel sikerült az elnököt megválasztani, és az eredményeket a ellenzékepárt még mindig nem ismert el. This our delegation's informal position was a delegációnk véleményét a következőképpen lehet összegezni. A nyomonkövetést az EU a Kopenhága kötelemek alapján fogja elvégezni. Az elnöki választások eredménye véglegesek, ezt nem vitatjuk már meg. A választási rendszer hiányosságai súlyosak, és ezek minden választásnál fennmaradnak. A montenegróiaknak javítaniuk kell a választási rendszeren a következő választások előtt. Úgy gondoljuk, hogy az ellenzék agályai jogosak, és ezekkel foglalkozniuk kell a hatóságoknak, viszont az a fő kérés, hogy nyilvánítsák semmisnek a választás, ez nem alkotmányos. A parlament ilyen irányú késre nem lehet támogatni. Montenegró, esetében fennáll az esély, hogy az EU fele vezető úton lelassulnak, hogyha nem javítanak a demokratikus hiányosságokkal, és hogyha az intézményességet nem állítják vissza. Ezt az álláspontot elég erőteljesen hangsúlyoztuk a parlamentben, és a diplomaták irányába is. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a parlament elnöke megpróbálja bevonni a parlamentet, amennyire csak lehet, abba, hogy meg lehessen oltani a konfliktust, és hogy ajtani lehessen a jelenlegi helyzeten. Úgy tűnik, hogy a parlament elnöke megpróbál megfelelni az ellenzéki kívánalmaknak addig, amíg azok az alkotmányosság keretén belül maradnak. Ugyanakkor a parlament csak részben ismeri fel a problémát, de megpróbálják ezzel megfelelően bánni. Egy közös ajánlást is elfogadtak az ülés végén, amelyben vannak bekezdések a parlamenti elnökségről és Összefoglalva, a közvélemény aggódik a hangfelvétel botrány miatt, illetve a választási szabálytalanságok miatt. A politikai stabilitásság sérült, viszont nem alakult ki instabilitás. Ezt a látogatást nagy figyelemmel kísérték Montenegróban. Az Európai Parlament delegációja egyetemű álláspontot foglalt el, amit minden fél elfogadott. A vitáink kitértek számos más kérdésre is, de nem hiszem, hogy ezek ki kellene térnem. De szerettem volna arra viszont kitérni, hogy e hét keddén találkoztunk Luksics külügyminiszter úrral és miniszterelnök helyettes úrral, és arról tájékoztatott bennünket, hogy ma van a parlamentben egy rendkívüli ülés, melynek során bemutatják azt a megoldást, amelyel megpróbálnák, megpróbálnának megfelelni az ellenzék kéréseinek. Úgy gondolják, hogy ezzel sikerül majd megoldani a problémát, és megszűnik a parlament bolykotja. Elnök úr, köszönöm a figyelmet, ennyi lenne. Tenak úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Csak annyit mondanék, hogy teljes mértékben bízom abban a jelentésben, amit Edvard Kukán készít a szabadságunk számára, úgy, mint korábbi külügyminiszter és diplomata, és ismeri ezt a régiót a lehető legjobban, és nem akarok semmit sem megkérdőjelezni. Én a választásokon ott volt, nem voltam ott a választásokon, csak olvastam róla, és örülök annak, hogy most már sikerül megoldani valamelyest a problémát, levonják a tanulságokat, és hogy hogyan lehetne majd az ele- a választási folyamatokon javítani. Egyértelmű, hogy az elnöknek nincs igazából bírálatási jogköre, igazából csak egy szimbolikus jellegű hivatal, miniszterelnöki parlamenti rendszer van, de minden szabálytalanságot ki kell vizsgálni természetesen, és minden ügyet orvosolni kell. Úgy gondolom, hogy minden fél elfogadja most már politikai szempontból az eredményeket, és a parlament ismételten normálisan fog majd működni. Az ellenzék is befejezi a bolykotját. És ott voltam azon az ülésen, amikor Luxik külügyminiszter úr elmondta azt, hogy szerintem minden visszatér a régi kerékvágásba. Montenegro kicsi ország, mindenki ismer, mindenkit kompakt a társadalom, és, és Ez egyetlen nyugat-balkáni tárgyaló, amely ugyancsak szeretne egy tagságot, tehát mindenképpen támogatni kell őket, amint ezt az ügyet megoldják. Kukán úr kíván-e válaszolni Tenok úrnak? Valakinek nem tetszik a nyilatkozata, és akkor lehet, hogy válaszolhatna. El is megeshetik néha. Kukán úr, Tenok úr véleményét én jól fogadtam. It took note. Tehát akkor feljegyeztem. Köszönöm szépen. Az ülést berekeztem. 12 órakor, 5 perc múlva kezdődik a kibővített elnökségi ülés.